ezt valamennyi kollégának megküldtek. Most pedig térjünk át a napirendre. A mostani napirend tervezetben csak egyetlen változtatás van. A napirenddel kapcsolatban jelentkezik szólásra? Rendben, először ismertetem a napirendet, aztán megadom önnek a szót. Tehát a csütörtöki napirendet illetően a frakciók megállapodtak abban, hogy az emberi jogok megsértésére vonatkozó ügyek esetében a zimbabwei emberi jogi aktivisták őrizetbe vétele lesz az egyetlen változtatandó téma. van -e ezzel kapcsolatban szólásra rendkező nincsen, akkor ebben az esetben az összes többi napi rendi pontról egyetértésben született megállapodás. Alfano asszony jelentkezett még a napi rendel kapcsolatosan. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek, illetve az ALDE frakciómnak tekintettel arra, hogy január 8-án, illetve 7-én a parlament a különleges figyelemnek köszönhetően, amelyet az édesapám meggyilkolásának 20. évfordulójára szentelt. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezzel a témával foglalkoztak ezen a két napon, és egy nemzetközi csúcs találkozót is rendeztünk, ahol az FBI, de a BKP és más olasz rendőrségi erők is részt vettek. Nos, nagyon nagy sajtó visszhangja volt ennek az eseménynek, és egy digitalizált sajtó visszhangot állítottunk elő erről az eseményről a kollégák számára. Köszönetet tehát, szeretnék tehát mondani a parlamentnek, önnek, elnök úr és az ALDE frakciónak ezzel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Alfano asszony. A következő napi rendi pont a mezőgazdaság a legkülső régiókban című pont. Papasztamkosz jelentés az első, először neki